jelen van az összes Ample szakbizottsági tag, aki szeretne online részt venni az ülésen. Remélem mindenkinek sikerült online csatlakoznia. Kezdjük ma reggel a 11-es napirendi pontunkkal, ugyanis a 10-est töröltük. A fenntartható versenyképességre, a társadalmi méltányosságra és a rezilienciára vonatkozó Európai Készségfejlesztési Program. Ez a napirendi pont címe. Egy szóbeli választ igénylő kérdés tervezetéről van szó, illetve egy állásfoglalási indítványról az Európai Készségfejlesztési Programot illetően. A demográfiai trendek változnak, változik a globalizáció nyomán is a világ, és változnak azok a készségek, amelyekre szükség van. A készségfejlesztést az Európai Unió szakpolitikáinak középpontjába kell állítanunk, hogy lépést tar- tudjunk tartani a világban zajló változásokkal. Üdvözlöm az Európai Bizottság Európai Készségfejlesztési Programról szóló közleményét, és különösen azt a 12 prioritást, amelyet kiemelt ebben a dokumentumban. Szeretném a kiemelni a szóbeli választigénylő kérdés, illetve az állásfoglalási indítvány néhány pontját. Az első pont az időzítésre vonatkozik. Az Európai Készségfejlesztési Programot a COVID-19-es válság első hullámát követően tették hozzá. Ez a válság megváltoztatta azt, ahogyan dolgoztunk, és felgyorsította a készségfejlesztés szükségességét az európai munkaerő körében, különösen ami a digitális és technológiai készségeket illeti. Tekintettel a jelenlegi kontextusra, az Európai Bizottság által javasolt intézkedések most fontosabbak, mint bármikor korábban. Éppen ezért kulcsfontosságú a gyors végrehajtás. Ez Továbbá nagyon fontos a készségfejlesztési program sikere szempontjából a megfelelő finanszírozás, mind európai, mind tagállami szinten. Nagyon fontos az, hogy éppen ezért, hogy az új MFF és a Next Generation EU megfelelő erőforrásokat biztosítson a készségfejlesztésre. Ezen túl a tagállamoknak többet kell beruházniuk a készségfejlesztésbe és az oktatásba. Emellett a magánszféra finanszírozására is szükség van. Nagyon fontos, hogy az összes releváns szereplő szorosan együttműködjön egymással, és megosztják egymással a bevált gyakorlatokat. Ezért üdvözlöm a novemberben indítandó készségfejlesztési paktumot. Az inkluzivitás és a hozzáférés nagyon fontos pontok. A COVID-19-es válság rámutatott a digitális készségekben mutatkozó szakadékra, és súlyosbította az egyenlőtlenségeket az oktatásban. Megnövelte azon számát is, akik ideje korán elhagyták az iskolát, főként hátrányos helyzetű fiatalokról van szó. Biztosítanunk kell, hogy az élethosszig tartó tanulás és a készségfejlesztés inkluzív legyen, azonos esélyeket, egyenlő esélyeket biztosítson mindenki számára, és külön oda kell figyelnünk a kiszolgáltatott társadalmi csoportokra. November 10 Dike, déli 12 óra módosítók benyújtásának ide, határideje, most pedig a társ előadóknak adom meg a szót, mindenki maximálisan két percet kaphat, Bocskor Andreával kezdjük a néppárt részéről. Nincs online, úgy tűnik. Akkor Drágos Piszleroval próbálkozunk a Rényútól, és utána visszatérünk Bocskor Andréára. Drágos, parancsolj, tiéd a szó. Jelen pillanatban nincs online ő sem. Again, we have some technical problems, so... Technikai probléma van. Akkor reménykedjünk abban, hogy Lici asszonynal tudunk kezdeni. Ez elvileg működik. Öné a szó, madám, Lici asszony, két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a kollégákat. Az állásfoglalási indítvány témája kulcsfontosságú. Az európai zöld megállapodás és a digitalizáció változtatják a munkahelyi teremté, megváltoztatják a munkaerőpiacot és a munkahelyi teremtést. Még nincsenek elégséges adataink a helyzet felé, felmérésére, de az teljesen egyértelmű, hogy a technológiai készségekre egyre nagyobb szükség van. A COVID válság pedig még felgyorsította a digitális átállást. Szükség van a digitális készségekre a munkaerőpiacon, és ezáltal egyre nő a szakadék a digitális kompetenciák területén, az oktatásban és a szakképesítésben is vannak erősen hátrányos helyzetű társadalmi csoportok. Jónak tartom az Európai Készségfejlesztési Programot, de ennek csak akkor van értelme, hogyha a szép szavakat tettek is követik a bizottság részéről, és ahogyan az elnök is mondta, nyilván a megfelelő finanszírozásról is gondoskodni kell. A felnőttek továbbképzéséhez további finanszírozási eszközökre lenne szükség. 48 millió euróra lenne szükség évente. Az Európai Bizottság pedig elmondta, jelezte, hogy azon gondolkodnak, hogy hogyan lehetne adóeszközökkel segíteni ezeket a beruházásokat, hogyan lehet elősegíteni azt, hogy a magánvállalkozások a magánszféra szereplői többet fektessenek be a humán erőforrásba. Nem engedhetjük meg, hogy az európai ö, gazdaságot és társadalmakat csak a nagy vállalkozások határozzák meg. Nagyon fontosak a KKV-k. A humán erőforrásba való befektetéskor gondolni kell a hátrányos helyzetű csoportokra, a nőkre, a fogyatékossággal élőkre és a, tá- a földrajzi egyensúlyt is szem előtt kell tartani. Az előrelépés ellenőrzésére vonatkozó javaslattal kapcsolatosan egy kicsit szkeptikus vagyok. Elvileg a tagállamoknak az európai szemeszter keretében kellene egy ellenőrzésen átesniük, hogy mennyire sikerült a programot végrehajtani. Egy konvergáló szociális modellre lenne szükség Európában, de az Európai Unió lehet, hogy túlságosan beavatkozik a tagállami kompetenciákba. Köszönjük szépen, most próbálkozunk ismét Bocskor asszonynal a néppárt részéről, mint társelőadó, öné a szó parancsoljon. Can you hear me now? Yes, we can hear you, we can see you. Okay, thank you very much. Um, köszönöm szépen a szót, elnök asszony, és uh, először is szeretném megköszönni uh, ezt az állásfoglalási indítványtervezetet, illetve a két szóbeli uh, választ igénylő kérdést a tanácshoz és a bizottsághoz. Egyet tudok alapjába véve érteni ezekkel a tervezetekkel. Örülünk annak, hogy az Európai Bizottság új készségfejlesztési menetrendje figyelembe veszi a COVID-19 járvány okozta gazdasági és munkaerőpiaci kihívások kezeléséhez javasol, kezeléséhez tett javaslatait, hiszen nagyon fontos, hogy most ebben a rendkívüli helyzetben még inkább odafigyeljünk arra, hogy mindenki folytatni tudja valamilyen szinten így is az életet. És ehhez nagyon fontos, hogy be tudjon kapcsolódni továbbra is a munka, illetve a tanulás világába. Ehhez pedig nagyon fontos, hogy rendelkezzen olyan digitális készségekkel és képességekkel, amelyek lehetővé teszik ezt a visszakapcsolódást. Nagyon fontos, hogy hogy ne izolálódjon el senki, ne zökkenjen ki, ne maradjon ki a tanulásból, és ezáltal ne kerüljön a leszakadók, társadalmi leszakadók csoportjába. Nagyon fontos ebből kifolyólag az egész életen át való tanulás folyamata, amely során olyan készségeket és képességeket lehet elsajátítani, amelyek nagyon sok szempontból hasznosak lehetnek. A felnőttkori tanulásra tett javaslat javaslatait a bizottságnak alapjában véve támogathatónak tartjuk. mivel ezek is nagyon fontosak, illetve a különböző társadalmi rétegek, a fogyatékossággal élők e, és a, az alacsony jövedelműek számára is nagyon fontos a képzés. az átképzés, a e, továbbképzés, és itt olyan készségeket kell fejleszteni, amelyek előbbre viszik őket, akár a vállalkozói készségeket, a nyelvtudást, e, amelyek, amelyek hasznosak lehetnek, hogy munkaerőpiacon versenyképesek legyenek. Köszönöm szépen. Thank you. Now, uh, I... Köszönjük szépen. Azt hiszem, most már sikerült csatlakozni a drágos Piszláronak. Öné a szó, parancsoljon két percre. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! Köszönöm, elnök asszony! Gratulálok mindenkinek ehhez a kiváló munkához, amelyet végeztek. Nagyon jónak tartom, hogy ilyen nehéz időkben jó dokumentumok szülessenek, úgyhogy le a kalappal. A román pártom részéről elmondhatom, azt hiszem, hogy nagyon fontos számunkra, hogy Európa az oktatás javítása és a készségfejlesztés terén vezető szerepet játszon. Fel kell készülnünk a jövőre, támogatnunk kell a polgárokat, amikor szükségük van ránk, Elő kell segítenünk, hogy jobb munkahelyekhez férhez, férhessenek hozzá, és ezáltal javuljon az életminőségük is. Szerintem a jövőbeni jólétünk szempontjából ez kulcsfontosságú. Mindent meg kell tennünk, hogy egy erős európai készségfejlesztési program jöjjön létre. A tervezet már nagyon jó. Módosítókat készítünk elő a digitális készségekre vonatkozóan, ami frakciónk szempontjából, a Renew Europe szempontjából ez nagyon fontos. Fontos számunk a hozzáférhetőség, a nemek közötti egyensúly, a kiszolgáltatott társadalmi csoportok és a távmunka is egy fontos szempont. Szerintem folyamatosan szem előtt kell tartanunk, hogy a szakképzési és készségfejlesztési keretet összekapcsol, kell kapcsolnunk a hagyományos oktatási kerettel, és természetesen figyelnünk kell az közegészségügyi helyzetre, illetve járványügyi helyzetre is. A készségfejlesztés a gazdaságunk szempontjából kulcsfontosságú, ezt egy korábbi állásfoglalásban is jeleztük már. A digitális oktatásnak a hagyományos és szakképesítés közötti hidat kell vernie, várom az együttműködést ezen a dosszién. Nagyon fontosnak tartom ezt, és szerintem az Európa jövőképessége szempontjából és a polgárok támogatása szempontjából is elengedhetetlen a program sikerik. Köszönjük! Zalewska asszony következik az LKR-től. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elnök bevezetésében hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottságnak gyorsan kell dolgozni a sürgető helyzet. Valóban egy válsághelyzet kellős közepén vagyunk, és nyilván nagyon gyorsan kell cselekednünk, nagyon gyorsan végre kell hajtanunk a gyakorlatban is az Európai Bizottság által javasolt lépéseket. A következő évekre vonatkozó költségvetési tárgyalásokon véleményem szerint gondoskodnunk kell mindazon fellépések finanszírozásáról is, amelyek erre a bizottság javaslatot tett. Szeretnénk mi is nyilván egy kicsit még dolgozni a szövegen, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy az európai pénzeket megfelelő szintre emeljük, hogy finanszírozni tudjuk belőle az összes feladatot, ami Európára hárul. Fontosnak tartom azt is, hogy hangsúlyozzuk a készségfejlesztés fontosságát. A világ nagyon gyorsan változik, és a világjárvány is megmutatta, hogy nagyon sokféle készségre van szükség, nem csak détális készségekre van szükség. Az azonban egyértelmű mégiscsak, hogy egy digitális világban kell élnünk a jövőben, és éppen ezért nagyon sok új dolgot el kell sajátítanunk, meg kell tanulnunk azt, hogy hogyan tudunk például oktatási programokat végrehajtani a digitális térben. Meg kell tanulnunk, hogy hogyan tudunk biztonságosan létezni az interneten. Az LKR szeretne néhány módosítót benyújtani, amelyekkel megpróbáljuk elősegíteni a készségfejlesztéshez való hozzáférést, mindazon készségekre vonatkozólag, amelyek ugye szerepelnek az Európai Bizottság szövegében, és néhány egyéb módosítót is benyújtunk majd. Ezek az élethosszig tartó tanulásra vonatkoznak. Megpróbáljuk majd felmutatni annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet digitalizálni az oktatást, mégpedig úgy, hogy ezáltal elősegítsük az innovációt és a gazdaság növekedését is, amely utóbbi ugye nagyon nagy kihívásokkal néz pillanatnyilag szemben. Sparánták asszony következik a zöldektől, két perce van parancsoljon. Thank you very much, um, dear... Köszönöm szépen, kedves kollégák! Olyan időket élünk, amikor uh, hihetetlen módon nő a változások sebessége. Hiperspecializációt látunk sok ágazatban, ugyanakkor azt is látni kell, hogy bizonyos munkahelyeket helyettesít az automatizálás, Miközben persze azt is látni kell, hogy az automatizálás az ember választása. Mi magunk segítjük ezt elő, és ez nem egy természetes folyamat. Európában van egyfajta készség szakadék, de nagyon fontos rámutatni egy teljesen egyértelmű dologra. Készség, pro, készségek terén megmutatkozó probléma a foglalkoztatási problémákat nem fogja megváltoztatni. Például a fiataloknak túl sokszor mondták azt, hogy ők saját maguk hibásak azért, amiért nem tudnak munkahelyet találni, mert nem rendelkeznek a megfelelő készségekkel. De szerintem a készségfejlesztés párhuzamosan az állás a munkahelyteremtésről is beszélnünk kell. A Covid válság miatt több ezer munkahelytől tűnt el, be kell ruháznunk ezekbe az ágazatokba, és munkahelyeket kell teremtenünk. Egy másik jó példa a az építészeti ágazat, és itt sajnos egy pillanatra megszakadt az internet kapcsolat, és kimaradt egy félmondat. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a zöld készségekbe beruházzunk. Gondoljunk bele, mit jelent 2050-ig az éghajlat semleges Európa illetve mit jelent az, hogy az elkövetkezendő tíz évben már jelentősen csökken a széndiokszid kibocsátás. Az ága, és nagyon sok ágazatot befolyásol ez, és nagyon sok munkavállalót kell átképezni. Hogyha egy igazságos átállást akarunk, amelyben senkit nem hagyunk magára, akkor ezeket az, ezt a fajta alapvető átállást követnünk kell. A készségfejlesztési programnak a helyi ökoszisztémára kell reflektálnia, Szeretnénk mindenképpen mi is hozzájárulni a szöveg jobbításához, és várjuk az együttműködést. Köszönöm. Gue, Madame Palop. Köszönöm szépen, Palop asszony. A Gue részéről öné a szó. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kedves kollégák, nagyon pozitívan állok a szöveghez és a kérdésekhez is, azonban még lesznek apró módosítóim. Összességében azt gondolom, hogy két dologgal lehetne még tovább erősíteni ezt a szöveget. Először is az oktatáshoz való jog elismerését kellene hangsúlyozni, azért, hogy valóban a munkaerőpiaci hozzáférés megkönnyebbedjen. A kompetenc agendában erőteljesebben figyelembe kell venni azt is, hogy magas minőségű munkahelyeket kívánunk teremteni, illetve a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok ra is tekintettel kell lenni, hiszen a digitalizáció, az automatizáció és a zöld fejlesztés ö, őket is érinti. Ezeket a problémákat ö, nem látom eléggé visszatükröződni a szövegben például sokkal kevesebb nő van aktívan a munkaerőpiacon, ezt is figyelembe, vegy, figyelembe kell venni, és természetesen az egyéni helyzetekben is különböző forgatókönyvek léteznek. Nagyon fontos tehát, hogy rugalmas legyen a képzési politika, de még konkrét aspektusokra is figyelemmel kell lennünk, például a a, a digitális fejlődés, a kompetenciák digitális fejlesztése, itt még további előrelépés van, le van szükség. És mi a helyzet ezzel a határozattal? A szociális partnereket is meg kell benne említeni, illetve a vállalkozásokat is erőteljesebben figyelembe kell venni a továbbképzés, továbbképzési lehetőségek területén. Természetesen az élethosszig tartó tanulás finanszírozására is gondolnunk kell, hogy ez valóban megvalósulhasson, és a, a munka nélkülieket kell segíteni a továbbképzési lehetőségekkel. Köszönöm szépen! Most pedig az SND részéről Gáves Munoz asszony, aki valószínűleg most online velünk van már két percben. Igen. Sajnos nagyon rossz a hangminőség. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az SND részéről a képességekkel kapcsolatos továbbfejlesztés a társadalom minden csoportját kell, hogy érintse, ezt gondoljuk mi, különösen a sérülékeny helyzetben lévő emberek, illetve a fogyatékkal élőket kell kihangsúlyozni a nőket és a férfiakat is, a gender sztereotípiek ellenében kell harcolni. A COVID-19 járvány kihangsúlyozta a digitális képességek szükségességét, a szakpolitikai intézkedések irányát is módosította. A stratégiában nem lehet minden felelősséget az egyénekre hárítani nagyon realisztikusnak kell lennünk, nem szabad csak az elmélet szintjén maradni. És az előadó ebből a szempontból kihangsúlyozta az, hogy a megfelelő a szükség van az agenda végrehajtásához, de számunkra alapvető fontosságú az is, hogy a szociális partnereket is aktívan bevonjuk, hiszen ők a stakeholdereink, ő nekik is formáló szerepük van ebben az agendában. Nem lehet tehát csak az egyén felelősségére alapozni. Köszönöm. Köszönöm szépen minden felszólalás, és most pedig az Európai Bizottság képviselőihez fordulok. Julie Fionda asszony. Önnek megadom a szót. Most hallatszom? Igen, lát, látható is és hallható is. Köszönöm. Jó reggelt kívánok. Köszöntök mindenkit a bizottság nevében. A parlament szóbeli kérdéseit is üdvözlöm, és szeretném kihangsúlyozni, hogy a két legfontosabb fellépésünk a Europass platform, illetve az ajánlás, tanácsi ajánlás tervezete a szakmai képzés és továbbképzés tárgyában már július 1-én útjára indult egy bizottsági közlemény formájában. És vannak további kezdeményezéseink is, például a digitális oktatási fellépési terv, és ez szeptember vége óta létezik már. Ezen kívül vannak további úgynevezett flagship fellépéseink a 2021-es időszakra például a microcredentials tanácsi szövegtervezet, 2021 végére várható ez, tehát ami az időzítést illeti, nagyon is képben vagyunk, és ezeket a kezdeményezéseket a lehető leggyorsabban próbáljuk tető alá hozni. A bizottság kihangsúlyozta a digitális képességek közötti óriási különbségek problémáját, ezeket a szakpolitikai intézkedésekben is figyelembe kell venni, illetve a finanszírozásban, az Európai Uniós finanszírozásban. Konkrétan a finanszírozás kapcsán a javaslatainkban az emberekbe szeretnénk beruházni, az MFF-ben is ez visszatükröződik. Ez az egyik a hét prioritásainkból az ARF-ben is. És és természetesen kereteket is kialakítunk a magán és a, az állami vállalkozás, vállalatok oldaláról is, tehát minden irányból lövünk, hogy így fogalmazzak. Tehát ez egy hosszú folyamat, de elég sok minden történik. Köszönöm szépen Fiondasszonynak, és köszönjük a, az összes felszólalót. Nagy örömmel állok a módosítók feldolgozása elé is el tudom mondani, hogy a COVID-19 járvány nagyon is kihangsúlyozta az, hogy óriási szükség van arra, hogy a munkavállalók képességeit megváltoztassuk, továbbfejlesszük. Óriási változásokat látunk a munkaerőpiacon. Egyrészt nagyon nagy a kihívás, másrészt viszont óriási lehetőségként is felfoghatjuk ezt, hogy a munkaerőpiac sokkal jobban bevonja a sérülékeny helyzetben lévő embereket, például a fogyatékkal élőket. Tehát én pozitívan látom ezt, ezt inkább lehetőségnek tekintem ezt a helyzetet egy inkluzívabb munkaerőpiac megteremtésére egyértelműen lehetőségünk van most, nem csak a fogyatékkal élő emberek esetében, hanem a fiatal munkanélküliek esetében is, ahol nagyon-nagyon magas a munkanélküliség aránya, a nők, a gyerekük, kisgyereküket egyedül nevelők körében is. Ö, nagyon fontos a módosítók feldolgozása tehát. 12-es napirendi pont az egy erős szociális Európa igazságos átalakulás, átmenet. Ez egy jelentéstervezet, amiről most beszélünk. 505 módosítót nyújtottak be a képviselők, és információim szerint az árnyelények előadók között már négy technikai meeting történt, illetve volt egy, egy pre-meeting is, annak érdekében, hogy november 16-án lehessen szavazni, illetve a plenárisra kerül ez decemberben. Szeretném elmondani, hogy ez egy stratégiai jelentőségű jelentés a szakbizottságunk szempontjából, és ez a bizottság közleményére alapszik. Január, a 2020. január 14-i bizottsági közleményről van szó az Igazságos Európa igazságos átmenet tárgyában Schmidt biztost meghívtuk, illetve a szak, az Európai Szakszervezeti Szövetség elnökét is, egy eszmecserére a szöveg, a jelentés tervezet kapcsán. Először is, ha megengedik, megadom a szót a társelőadóinknak. Először is Rat Kadent úr, aztán Junkerius asszony következik mind a, következik mind a ketten remótból, mindenkinek 5 perce lesz. Ja, Tisztelt elnök asszony, kedves Ágnes, kedves kollégák! Tulajdonképpen még eddig nem sikerült találkozni, tanácskozni az árnyék előadókkal. Ilyen technikai ülés lesz, és ma este végül is sikerül az árnyék előadókkal is találkozni. Az eddigi ülések rámutattak arra, hogy van lehetőség kompromisszumos megoldásokra. November 16-án lesz a szavazás a szakbizottságban. Ez természetesen elég ambiciózus terv. A Van néhány nagyon nehéz ügy, nehezen megoldható kérdés a csomagban, de gondolom Ágnes is egyetért azzal, ha azt mondom, hogy az a szándékunk, hogy egy ilyen politikai jellegű jelentésben, amikor is azzal foglalkozunk, hogy hogyan megyünk tovább a szociálisabb Európa felé vezető úton, hogy a biztos cselekvési tervét ugye idén be fogja mutatni. Nagyon is szükség van az ambíciókra és aki elől jár, az éri el a legnagyobb sikereket. Ezért azt hiszem, hogy nem is kell az öt percet kihasználnom, elég ha annyit mondok, hogy örömmel várom a további munkát, és izgalommal várom a ma esti árnyék előadói találkozót. Köszönöm szépen! Ez azt is jelenti, hogy én rossz tájékoztatást adtam az árnyék előadói tanács közül, ezt elnézést, ezért elnézést kérek, és megadom a szót Agnes Jongériusnak, a másik társ jelentéstevőnek. Köszönöm, elnök asszony. Hiszem, hogy ez rossz információ volt amit kaptunk öntől. Mi szeretnénk tényleg biztosítani azt, hogy a novemberi szakbizottság ülésen sikerüljön eljutnunk a szavazásig, és azután decemberi plenáris ülésen szavazhassunk. Jelenleg azért eddig azt mondhatjuk, hogy inkább ilyen technikai jellegű voltak, és most lesz ma este igazán az első igazi árnyék előadói találkozó, tanácskozás. Azt hiszem utoljára, amikor erről a kérdésről beszéltünk, amikor Schmidt biztos és a szociális partnerek is részt vettek az eszmecserében, akkor már elmondtam, hogy milyen álmom van a szociális Európáról. Számomra ez a jelentés valóban álmokról is szól, de ugyanakkor arról is, hogy felvázoljuk, mire van valóban szükség. Itt van a bizottsági cselekvési, a bizottság cselekvési terve, a szociális jogok pillére, amelyekről idén februárban döntöttek a bizottságnál. Tehát nyilvánvaló tisztességes béreket akarunk, megfelelő megélhetést, tisztességes megélhetést, lakhatást, azt, hogy senki ne csusszon le szegénységbe, ezek a legfontosabb célkitűzések. És talán azzal kezdem, hogy Denis Ratkének, a társ előadomnak és munkatársainak nagyon köszönöm a kitűnő együttműködést. Ugye megpróbáltuk, megpróbáltunk dolgozni ezen az ambiciózus célokat kitűző jelentésen, de nem akartunk hamis ígéreteket beleírni, hanem konkrét kötelező jellegű célkitűzéseket korlátozott számú szociális kérdéssel kapcsolatban. Hát elég jól előrelépést tettünk a technikai ülések során, kompromisszumos módosító indítványokat vitattunk már meg, mint egy 28 cikkre vonatkozóan. És nem csak Denis csapatának szeretnék nagy köszönetet mondani, hanem az összes árnyék előadó munkatársainak is. Azt hiszem, hogy valóban mindenki készen mutatkozott arra, hogy erőfeszítéseket tegyen, és minél inkább támogassa a jelentést. Ezt a munkát folytatjuk, mint mondtuk ma esti ülésen az árnyék előadókkal, a digitális társadalom felé való átmenetet méltányosak kell tenni, és mindenek előtt eh, az emberekbe kell eh, beruházni a méltányos átmenet biztosításához. Valóban garantálnunk kell, hogy senkit nem hagyunk az út szélén, és ez ne csak szavakban legyen így, hanem a valóságban is. Egy új szociális agendára van szükség, Európában, illetve ugye a portói agenda jövő májusban, Erről fogunk tanácskozni. Göteborgban garantáltuk az európai polgároknak a szociális jogokat. Most itt az ideje annak, hogy a szociális jogok pillérét a valóságban is megvalósítsuk. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megadni a szót az árnyék előadóknak. Mindenkinek kettő perc áll rendelkezésre. A e, Renew-val kezdjük, Jana Tom asszony parancsoljon. Hallanak? kérdezi Tom képviselőasszony. Egy másik ülésen voltam, ahol gond volt a e, technikával. Köszönöm a társ jelentéstevőknek ezt a valóban jó, becsvágyó jelentést. Ez a jelentés talán részben túl ambiciózus is a Renew frakció számára. Személy szerint nekem nem, de a frakciómban vannak néhányan, akik esetleg nem e, fognak örülni annyira a végeredménynek. De végül is elfogadásra kerülni ez a, az ambiciózus jelentés e, a szociális jogok európai pillérének a végrehajtása rendkívül fontos, a, ezért kampányoltunk, és azután eddig nem történt igazából semmi. De most ez egy nagyon nagy dolog, és az ajánlásokban is kihangsúlyoztuk azt, hogy mennyire fontos a szociális politikáknak a, végrehajtása. Ez nem valósul meg egyformán minden tagállamban. Nagyon örülök, hogy árnyékelődőként dolgozhatom ezen a dosszén, ez egy nagyon jó ambiciózus dolog, és örömmel látom azt, hogy az Európai Unió, az Európai Parlament az elmúlt években jelentősen elmozdult az erőteljesebb szociális jogok felé. Nagyon hálás vagyok, hogy eh, ennek valamennyien részesei lehetünk. Még egyszer köszönöm, és remélem, hogy végül is ez egy jó eh, anyag lesz, ebben akarunk mi is segíteni. Köszönöm szépen, Tom asszony. A következő árnyék előadó az ID képviseltében Ray képviselő. Kettő perce van. technikai problémáink vannak az internetes kapcsolattal, Rél asszonyjal. Peter Hansennek adjuk meg először a szót. A zöldek képviseletében kettő perce van, asszony. Igen, látom, hogy látnak engem. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a társelődőknek a kitűnő munkát. Én nagyon jó jelentéstervezetet készítettek el, és valóban gyors volt az eljárás. Hát hiszem, hogy jó az együttműködés, valamennyien, minél többet szeretnénk elérni. Ez nem könnyű a járvány idején, de rendkívül fontos, és örülök, hogy módosító indítványok kerültek kidolgozásra olyan területeken, ahol próbáltunk a bizottságot arra mozdítani, felé mozdítani, hogy legyen ambiciózusabb. Itt valóban kötelező intézkedésekre van szükség, ha meg akarjuk valósítani a szociális jog pillérét, és végül is ehhez tényleg az kell, hogy kötelezőek legyenek a rendelkezések. Szeretnénk biztosítani azt, hogy fiatalok is hozzáférjenek jó minőségű munkahelyekhez. Szeretnénk Európában megszüntetni a szegénységet. És végül, de nem utolsó sorban, itt van a gyermekgarancia. A gyerekek a COVID-járvány idején mindenképpen nagy figyelmet kell, hogy kapjanak, hogy van-e tisztességes megélhetés, a szüleknek tisztességes lakhatást biztosítani biztosítani kell a számukra. A hajléktalanság ellen is fel kell lépni, állandó lakhatást kell a hajléktalanok számokra is biztosítani. Ezek a legfontosabb pontok a frakciók számára. Örömmel várom a ma esti eh, találkozót a többi árnyékkel, előadóval és a jó együttműködést. Köszönöm Peter Hansen asszony, akkor most Rail úrnál sikerült eh, megteremteni a kapcsolatot, nem, akkor Rafalska asszony a következő árnyékelőadó parancsoljon. Üdvözlök mindenkit! A előadó, a második eh, előadó, Jungérius asszony beszélt az álmainkról. Most nekem is van egy álmom, mégpedig az, hogy hatékonyan és eredményesen tudunk dolgozni. Én arról álmodom, hogy logikus és koherens legyen ez a jelentés, és ne csak vágyálmokat, kívánságokat tartalmazzon. Biztos vagyok abban, hogy ezt szociális párbeszéd keretein belül kell tevékenykednünk, szükség van a párbeszédre a tagállamokkal, tiszteletben kell tartanunk a tagállamok kompetenciáit, előjogait, prioritásait és vannak bizonyos megoldások, amelyek kívánatosabbak, de ezeket nem szabad kötelezően rákényszeríteni a tagállamokra különböző indikátorokon keresztül. Többször tesz említést a jelentést a kollektív tárgyalásokról, beruházásról a lakhatásba, szó van a minimum, minimálbérről, minimum, minimum jövedelemről. Azt hiszem, hogy ezeket a célokat rendkívül nehéz lenne elérni, sőt, talán mutatnám azt is, hogy lehetetlen lenne elérni. Azt hiszem, hogy reálisabb megközelítésre van szükség, legyünk racionálisabbak, gondolkozunk észszerűbben. A mi frakciónk is szeretné azt, hogyha igazságos lenne Európa szociális szempontból is, de fontos, hogy ez a dokumentum a realitások talaján álljon. A szociális jogok európai pillére és a szociális előrehaladás paktum kapcsán nagyon fontos leszögeznünk azt, hogy a mi módosító indítványaink ezekkel foglalkoznak, és kérjük azt, hogy kezeljék nagyon komolyan, foglalkozzanak nagyon komolyan a mi módosító indítványainkkal. Az árnyék előadók kollégákkal ez a találkozó hát elég izgalmas lesz, mert ugye távolban vagyunk, és interneten kapcsolódunk egymáshoz, de meg tudjuk vitatni majd azért az összes javaslatot. Köszönöm szépen, Rail úr! Megpróbálhatjuk akkor az idé képviseletében, meghallgatjuk önt is kettő percben. Mi viszont látjuk is önt, és halljuk is önt. A Brüsszel irodában vagyok, és szeretném megragadni a lehetőséget, hogy elmondjam, méretesnek találom a korona, covid kapcsolatos intézkedéseket, amelyeket tegnap tettek közzé. Itt ugye 27 nemzeti parlamenten Európában ezek teljesen működőképesek, és ez ez a parlament egyáltalán nem, nem működik. Egyszerűen nem értem, hogy itt Európa szívében, Brüsszelben ez a e, parlament nem tesz meg mindent, hogy lehetővé tegye a munkát. Én jövő héten Berlinben leszek a Reichstagban, és e, ott fogok tovább dolgozni. A német szövetségi parlament, a Reichstag e, teljesen működőképes, és a többi nemzeti parlament is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rél úr, és akkor fontatjuk a GUE eh, árnyék előadójával, Wilmeson úrral. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is. Szeretném elmondani azt, amit előzőleg is elmondtam. Köszönöm a jelentéstevőknek a kiváló szövegtervezetet, és köszönöm a tárgyalások során tapasztalt eddigi kiváló együttműködés, csak technikai szintű egyeztetések voltak eddig, de ma a későbbiekben lesz egy árnyék jelentéstevői találkozó is. Nagyon sok jó elemet tartalmaz a szöveg, külön kiemelném a közbeszerzésekre vonatkozó részt, másodszorban szeretném kiemelni, hogy az a része a jelentésnek, amely szerint a kollektív bértárgyalásokat nem támogató tagállamoknak csökkenteni kell a támogatásokat, szerintem egy szociálisabb Európa felé mutat, és ez jó. Azonban van, ahol lehetne javítani a szövegen, például azon vállalkozásokat, amelyek adóparadicsomból működnek, ott van a székhelyük, azokat ki kell emenni a jelenlegi tervezett hatájá alól, Tudjuk, hogy van egy fekete lista, de ez a fekete lista nem elég hatékony, például a Kajmán-szigeteket nem régiben levették erről a fekete listáról. A frakciónk úgy hiszi, hogy az összes adóparadicsomot kivételként kell kezelni, így tudjuk az adó igazságosságot, adó méltányosságot biztosítani, ezt fogjuk javasolni a késő, mai későbbi találkozón is. Végezetül nyilván nem mindenki teljesen elégedett a minimálbérre vonatkozó javaslattal. Én most itt ülök Dániában, és az én pártom már jelezte, hogy ellenzi a javaslatot, mert a javaslat nem, tar- nem tartalmaz kivételeket, így felmerülhet annak a veszélye, hogy az Európai Bíróság olyan ítéletet hoz, hogy egy-egy tagállamnak változtatnia kell a munkaerőpiaci modelljén, ezt az aggályomat is fel fogom vetni a mai árnyék jelentéstevői találkozón. Itt befejezem, és hát várom a gyümölcsöző együttműködést. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Vilemszen úrnak, és végezetül Rondinelli asszonynak adok szót. Rondinelli asszony, kérem, nagyon röviden mondja el hozzászólását. Köszönöm szépen, elnök asszony. A két jelentéstevőnek Szeretném megköszönni a jelentés tervezetet. A szociális pillér javítása érdekében és egy méltányos átállás támogatása érdekében szükségünk van egy stabilitási paktumra. Ez tartalmaz környezetvédelmi és szociális célokat is, de fontos, hogy a gazdaságainkat koordinálva működtessük. Drákói fellépést azonban nem támogathatunk, mert ez a szociális ügyekben és a környezetvédelemben fékezni az előrelépést, és nem tenné lehetővé a méltányos átállást. A szociális kiadások ugyanis nem csak költségeket jelentenek, hanem egyfajta beruházást is a jövőbe. Hogyha azt nem látjuk be, akkor veszélybe sodorjuk a demokráciáinkat. Emellett be kell ruháznunk az ifjúságba, az ifjúsági garanciába is, és az Európai Szociális Alap és a többi EU-s program erőforrásait növelnünk kell. És aztán vannak ugye azok, akik ugyan rendelkeznek munkahelyjel, mégis szegénységben élnek, a minimálbérről is beszélni kell. A környezetvédelem és a szociális igazságoság kell, hogy legyenek a méltányos átmenet motorjai mozgatórugói, így sikerül majd igazságosabb feltételeket teremteni a gazdaságban. Köszönöm. Köszönjük szépen, most a két társ előadónak adok szót, először is a Rátke úr, majd Jongerius asszony következik. Rátke úr először, parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, sajnos nagyon rossz az internet kapcsolat, ezért a tolmácsok nagyon rosszul hallják a hozzászólót. Azt hiszem, jó közös alapot sikerült teremteni a további munkához. Bízom benne, hogy jó eredményt érünk el, és kompromisszumokat is ki tudunk alakítani. Nyilván nem mindenki egyformán lelkes, sőt, van, aki egy kicsit szkeptikus is, de hát ez a dolog jellegéből adódik. Mégis bízom benne, hogy ma este nagyon sikeresen megkezdhetjük a politikai egyeztetéseket, és egyébként pedig mindenkinek jó egészséget kívánok, köszönöm. Jongérius asszony! A magam részéről nem tudok sok mindent hozzáfűzni, hiszen ahogy elhangzott, az árnyék jelentés tevői találkozóra ma kerül sor. Én is azt gondolom, hogy nagyon jó alapot teremtettünk a további munkához. Nyilván mindig van min javítani, de én azt gondolom, hogy fontos, hogy a mi szakbizottságunk hogyan tud konkrét, kézzelfogható, realisztikus és ambiciózus cselekvési tervet készíteni a szociális pillér végrehajtásához. Minden kollégát figyelmesen meghallgattam a mai vita során. Azt hiszem mindannyian ugyanazt a célt követjük, meglátjuk majd, hogy hogyan tudunk dűlőre jutni közösen, és hogyan tudunk egy széles körű támogatást biztosítani egy méltányos átálláshoz. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A vita vitából számomra egyértelművé vált, hogy mindenki nagyon lelkes, nagyon jó a lelkesedés, jók az álmok, szép dolog ez, szép az ambiciózus hozzáállás is, de legyünk azért racionálisak, hiszen mindezt végre kell hajtani a tagállamokban is, és megfelelő végrehajtás nélkül a szociális Európa üres szólam marad. Köszönöm szépen, akkor most tartunk egy rövid szünetet, és 11.30-kor folytatjuk a munkát, amikor is mit biztossal folytatunk eszmecserét a fair minimál, méltányos minimálbérről az Európai Unióban. 11.30-kor találkozunk újra. Köszönöm.